So dear colleagues, please take seat. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Elke Königet szeretném üdvözölni, aki az Európai Szanálási Hatóságnak az elnöke. Innyiáján ismerik őt, nagyon örülünk, hogy itt van ma állunk vendégül láthatjuk önt. Ez az első látogatásba idén nálunk mandate, uh, so we are glad to start a new legalábbis amióta a mandátumát megújították, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a, az intézmény közé együttműködést így folytathatjuk. Decemberben találkoztunk, és az ön mandátumát megszavaztuk mi is, úgyhogy a kollégák tudják, hogy azóta több minden történt. Lehet, hogy erről szó lesz. Van egy új állandó tag, Jacbek úr, aztán született egy szemvevőszéki jelentés, az ABLV lett bankkal kapcsolatos döntés is megszületett, hogy nem szanálják, és végül a Banco Populár eset, úgyhogy megköszönném önnek, hogy a parlament kérésére dokumentumokat adtak át ezzel kapcsolatban, úgyhogy köszönjük, hogy átláthatóbbá vált ez az ügy. Dolgozunk a bankunióval kapcsolatos csomagunkon is. So I'm sure you will also a bit elaborate on that. Uh, so we have a... Úgyhogy nagyon sok minden történt, nagyon sok mindenről beszélhetünk itt. Megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kedves szavait. Örülök annak, hogy itt lehettek, mert azt hiszem, hogy a hatóság nagyon fontos a hatóságunk számára. Különösen, mivel az a célunk, hogy az európai állampolgárok érdekét szolgáljuk, akiket önök is képviselnek, úgyhogy nagyra tartom az érdeklődésüket, és nagyon sok mindent felvettem ide a témák közé. Először ön is említette, Jaszbek úr a mandátuma megerősítésre került, úgyhogy tegnap erősítették ezt meg. Úgyhogy remélem, hogy nem sokára itt lesz velünk, annak érdekében, hogy a hatóságunk megint teljes legyen. A számvevőszék jelentéséről szeretnék szólni néhány szót, aztán ön említette a bankó populár szanálásával kapcsolatos dokumentumokat, én is mondok néhány szót, aztán az ABLV bank, és aztán a módosítások, a tőkekövetelményekről szóló rendeletről, irányelvről. Ezekkel kapcsolatban nagyon komoly munka folyik. Először is a számvevőszék jelentés. A 2018-as programunkat novemberben tettük közzé, és decemberben szó esett erről. Úgyhogy erről nem is szeretnék többet beszélni. De két héttel a mi kiadott programunk után a számvevőszék kiadott, kiadta az éves jelentését és ajánlásokat. Ezért az ő 2016 végéről 2017 elejéről szóló jelentésük fényében nagyon konstruktívan együttműködtünk velük. Kritikát is gyakoroltak, de sok ajánlást tettek, ezeket megfogadtuk. A 2017-es tervezési ciklusunkat ennek megfelelően korrigáltuk illetve a több éves munkaprogramunkat is. Például, ami az alkalmazottakat illeti. A számvevőszék kritizálta ezt, de mi már akkorra fölgyorsítottuk a betöltendő állások betöltését. Körülbelül 300 alkalmazottunk van, és az a tervünk, hogy a mostani év végére teljes kapacitással működünk. Aztán az MREL, a minimális követelmények kérdése most születnek, az első MREL döntések. 2018-ban a bankcsoportok és a bankcsoportokon belül egységek számára emreleket szabunk meg. Aztán 2018-2020, ez egy több éves program. Itt a szanálhatósági feltételeket célozzuk meg, az együttműködési egyezményünket a nemzeti felszámolóhatóságokkal, illetve a központi bankkal, a Memorandum of Understandingünk, valamint lesz egy szanálási kézikönyvünk. Jelenleg a nemzeti hatóságokkal együttműködve készítjük ezt el, ezt az élvezetes olvasmányt az idei év negyedik negyedévére készítjük el. És megpróbáljuk fokozatosan összeállítani. Amikor elkészül egy rész, ezt közé tesszük. Végül minden bankra, legkésőbb 2020-ra elkészítünk egy szanálási tervet. Én tudom, hogy sokan ezt lassúnak tartják. Néhányuk azonban túl gyorsnak. A szanálási tervezés az egy több éves folyamat. De nem kell, hogy megvárja egy bankigazgatóság a mi döntésünket. Az MREL, az adatok kezelése, a jogi akadályok felszámolása most kell, hogy történjen, nincs oka annak, hogy várjunk. Ez az az üzenet, amit fontosnak tartok, és mindig hangsúlyozom. Most szólnék néhány szót a nemrégi eseteinkről és köszönöm, hogy ön is dicsérte az első szanálási esetünk közétételét, a Bankó Populár szanálását. Konzultációval kezdődött, ez jó sok ideig tartott, majd utána az úgynevezett vezet szanálási döntést, a kettes értékelést meghoztuk, és szeretném hangsúlyozni, hogy bizonyos dokumentumokat muszáj megtartanunk bizalmasnak. Vagy azért, mert a központi banké az adat, vagy azért, mert aláásnánk bizonyos szereplőknek a Banco Populárnak az érdekeit vagy jogait. Hogy mondjam el, hogy a hatóságunknak kötelessége tiszteletben tartani az értékelő delőetnek a függetlenségét. Most lépünk a harmadik szakaszba, és reméljük, hogy ez az értékelés befejeződik nem sokára, de nem tudjuk, ez az értékelő kezében van, ők függetlenek, nem lehet az értékelőt siettetni. Játékteret kell nekik adni. A legutóbbi esetünk, tudják, február 24-e, amikor úgy döntöttünk, hogy nem kell szanálni az ABLV lett bankot, illetve a luxemburgi leány ágát. Úgyhogy lett és luxemburgi törvények keretében oldódik meg ez az ügy. Óvatosnak kell lennünk ezzel az esettel, nem szabad általánosítani, mert nagyon különleges eset. Először is mindenkit emlékeztet arra, hogy a fizetésképtelenség még mindig nagyon gyakor, nagyon gyakran követett gyakorlat a bankokban. Ha az ABLV esetét követjük, akkor 2017-ben a szanálási tervünk már jelezte, hogy nincsenek meg bizonyos alapvető funkciók, illetve nincs biztosítva a közérdek, így, hogyha a stratégiák között kell választanunk, akkor a fizetésképtelenség bejelentését preferálnánk. Lehetne mondani, hogy ez a tökéletes szanálási terv, csak hogy sajnálatos módon azt is láttuk az eset kapcsán, hogy harmonizálni kell a bankfizetésképtelenségi törvényeket Ebben az esetben a hatóságunk 19 különböző eljárással szembesült. Az úgynevezett failing or likely to fail kritérium az nem automatikusan vezet a felszámoláshoz. Csak hogyha nemzeti szinten fizetésképtelen egy bank, és erre van egy bevett procedúra, utána jöhet a mi szanálási tervünk, és utána tudjuk a no creditor reverse of értékelést elvégezni. Hiszen az a cél, hogy minden egyes tagállamban azonos eredmény szülessen, és ne függjön a kapott eredmény a helyszíntől. A, most jelenleg kézikönyveket, nemzeti kézikönyveket állítunk össze minden egyes országra, de ha nincsen szanálási terv, és csődöt jelent a bank, erre is van útmutatásunk. Ez nagyon összetett, de még mindig egyelőre ez a legjobb megoldás, amíg a teljesen harmonizált rendszer nem valósul meg. Ezt csak a jogalkotók, és itt önökre nézek, tudják megvalósítani. Végül. Néhány szó a banki csomagról. Hát ennek sok neve van. Azt hiszem, hogy először el kell mondanom, hogy követjük ennek a szakbizottságnak a munkáját. És észrevettük, hogy egy elem mindig újra felbukkan, ez az elem pedig az arányosság. Mi támogatjuk ezt az elvet, és mi is alkalmazzuk ezt a szanálási munkában. Valóban a jogalkotás az iránymutató nekünk is, de legyünk tisztában azzal. Ha önök azt szeretnék, hogy mi arányosak legyünk, akkor ahhoz döntési jogkörök is kellenek. Mennyiség és minőség a mrelek keretében ehhez kapcsolódó határidők, illetve a mrelek a minimális követelmények megszegésével hogyan járjunk el. Végül, hogyha szanálhatóságról beszélünk, akkor a minimális követelményeket ehhez kell igazítani. Mi értjük, hogy arányosságot várnak tőlünk, mégis veszélyes lenne, hogy csak azt vegyük figyelembe, hogy egyes, bankeknek, egyes bankoknak mik a minimális követelményei. Nagyon fontos lenne az, hogy maga a szanálási hatóság jogköröket kapjon, illetve rugalmasságot. Az emrelek beállítása nagyon fontos. Illetve az is fontos, hogy esetről esetre dönthessenek a nemzeti szanálási hatóságok. Annak érdekében, hogy korcsúbb legyen a rendszer. Amikor az összehangolásról van szó, akkor én azt mondanám, hogy jelenleg két szinten folyik a munka. Mi szabjuk meg a hatóság az MREL célokat, de utána nem a bankokkal tárgyalunk, hanem a nemzeti hatóságokkal, amelyeknek célja, és feladata, hogy a mi döntésünket kövessék. Ez azt jelenti, hogy 19 körülbelül nemzet, különböző nemzeti jogi környezetre fordítják le a mi határozatunkat. Ha közvetlen bankokhoz akarunk fordulni, akkor össze kell hangolni, egységesíteni ezeket a jogszabályokat. Itt akkor be is fejezem, mert a moratóriumot illetően ismerik az álláspontunkat, és azt hiszem, azt teszem, amit a csapatom mindig tanácsol, nevezetesen, hogy amikor ilyen sokáig beszélek, akkor zárjam le időben a mondani valómat, de a likviditás a szanálás területén, illetve a szanálás finanszírozása területén nagyon fontos. De biztos vagyok benne, hogy erre még kitérünk a kérdések keretében. Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdéskört nyitott meg, és lehet, hogy más témákra a kollégák fogják majd felírni a figyelmünket. Burke először. Ehm, Köszönöm szépen az Európai Bizottság e hónapban. A non-performing lónokat illetően figyelembe vette az önök ajánlásait. 2016 nyarán ön azt mondta, hogy ez egy olyan téma, amivel havonta kell foglalkoznunk, minden hónapban és évben várjuk, hogy megoldódik, mégsem oldódik meg. Tehát ezt ön már több mint két évvel ezelőtt mondta. Nyilván sokáig kellett várnia. Itt az Európai Parlamentben nekünk is sokáig kellett várni, de most végre az emereleket illetően kész a bizottság javaslata. Itt 950 milliárd eurónyi összegről beszélünk. Ön tudja, hogy múlt héten az EKB azt kérte politikai nyomásra, hogy csökkenjen ez a keret. Közben a bank újrakapitalizáció állami pénzekkel kellene, hogy folyjon. Ez elég aggasztó, de ami a hiteleket illeti, amíg ezek kockázatosak a piac számára, én rögtön most föltenném itt a kérdést, hogy ön, mint a szanálási hatóság irányítója, mit javasol ezen a területen? Köszönöm. Thank you. Now I could make my life e- Köszönöm szépen. Ha le akarnám egyszerűsíteni a feladatot, akkor azt mondanám, hogy a felügyeletek és nem a szanálási hatóság dolga a nem teljesítő hitelekről dönteni. Többször elmondtam, és ez az emberre vonatkozó vitára is vonatkozik, hogy jelen pillanatban jó a gazdasági helyzet, hogyha a bankok nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor azért, mert nem akarnak. Valóban az NPL szintek csökkentek, az ECP a meggyőző erejét használja fel, megpróbálják meggyőzni a bankokat, hogy csökkentsék a szintet, A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a problémára felhívni az érintettek figyelmét. A bizottság úgy gondolja, hogy ez továbbra is aktuális kérdés. A, az esetleges nemzeti AMC-kről készítettünk egy dokumentumot, ezek bank vagy specifikus megoldások volnának, de nincs mód arra, hogy a veszteségek csak úgy varázsütésre eltűnjenek. Ez a az állam által finanszírozott AMC, ez csak azt jelenti, hogy e, az adófizetékre hárítják a problémát. Az egyes bankoknak kell megoldaniuk ezt a problémát, az ő felelősségük elsősorban ezért észszerű azt mondani, hogy itt örökölt problémáról van szó, és figyelni kell, hogy ne építsünk további problémahalmokat a következő válságot előkészítendő, hogyha jön a következő válság, ilyen magas nem teljesítő hitel szinttel eléggé keserű élmény lesz. Köszönöm. hogyha a backstopban lesz egy prudenciális rendelkezés, akkor ez a jó megoldás a jogszabályokon keresztül. Jakob von Fanzeker, köszönöm szépen. Pleasure to have you here. Köszönöm Königasszony, hogy eljött. Az első kérdésemben szeretnék visszatérni az Európai Számvevőszék jelentésére. Úgy gondolom, mivel most a, az vitte a, kellős közepén tartunk, természetesen nagyon hasznos volna, vagy hasznos lett volna, hogyha van néhány kifejezetten eh, megfelelő szonálási terv, hogy tudjuk kalibrálni ezeket az érveket az mrl kapcsolatosan egy olyan kontextusban, amelyet már nem csak a pénzügyi válság élménye határoz meg. Sajnálatosnak tartom, hogy nincs olyan nagy hatása annak a célnak sem, hogy gondoskodjunk arról, hogy még a legnagyobb pénzügyi intézmények is szonálhatóak legyenek. Kérdésem. Hogyan akarja azt biztosítani, hogy legalább a legnagyobb bankok esetében egy kicsit gyorsabban haladjunk, hogy a szanálási tervek teljesen megfeleljenek a szabályoknak. Másodszor, hogyan tudunk kialakítani egy olyan folyamatot, és nem tudom, hogy ez az önök feladata, vagy valaki másé, hogy felmérjük, hogy ezek a teljesen megfelelő szanálási tervek vajon beváltják-e hozzájuk fűzött reményeket, és tényleg minden pénzügyi intézmény szanálhatóvá tesznek. Az ESZA felülvizsgálat során felmerült a kérdés ennek kapcsán. Ön szerint kezelhető volna az ön tapasztalat alapján az, hogy legyen egy egységes szanálási hatóság a jövőben a jelentős CCP-k számára? Let me try to start with the first question. Kezdjük az első kérdéssel, teljesen igaza van. Még nem értük el a célt, teljes szanálási tervekre van szükség minden bank esetében. Két eh, területen is külön, különlegesen igaz ez. A legtöbb nagy banknak jelentős emrelje van már, emrel készlete, tehát amikor ezeket a célokat kitűzzük, akkor azt látjuk, hogy kötelezőek ezek az emre célkitűzések, és lehet, hogy növekednek idővel, de a felük esetében nem szükséges az átmeneti időszak, mert ez a cél szükséges. Ez csak részleges siker, mert a cél is változni fog, de sok bank ilyen helyzetben van már most is. Sok bank esetében két évre van szükség a finanszírozási terven belül, a szükséges MRL szinthez, mások esetében lehet, hogy több idő ez, és most azt kell tudnunk, hogy a szükséges mennyiségű MRL nélkül a szanálás, szanálhatóság nem áll elő ezen bankok esetében, és ez nem csak a g igaz. A szanálási terv vizsgálatával azt kell nézni, hogy valóban szanálhatóvá válik -e ennek segítségével a bank. Az ön által említett bankok esetében a kollégium dönt a tervről, tehát a nem eurozónás nemzeti szanálási hatóság lép be a kébe, közvetítői eljárás indul, hogyha valakinek kifogása van a tervel szemben, de hát ez egy eh, folyamat. Egyértelművé kell tenni, hogy a 2017-ben kiadott célok csak az első lépést jelentették ezen az úton, több lépés is lesz, minőség elsősorban, de lehet, hogy mennyiségi célok is. Az ESA felülvizsgálata kapcsolatosan kezdetektől úgy gondolom, hogy, és nagyon határozottan így gondolom, hogy az igazán nagy CCP-k természetük szerint nemzetköziek, csak néhány olyan tagállam van, ahol vannak CCP-k, és hogy ezek szanálásra és újra struktúrásra kerüljenek, ez kapcsolódik a CCP-k elszámoló tagjaihoz. Az önök feladata erről dönteni. Először a helyreállításról kell gondolkodni, és utána a szanálásról. De a CCP-k fontos részét képezik a bankok ökoszisztémájának, és nem lehet a bankoktól függetlenül kezelni őket, a felülvizsgálati záradékot nagyra értékelem, hiszen erre a témára majd vissza kell még térni. Köszönöm. Luke úr, nem? Zile úr. Volt egy kis félreértés. Ramon Triomóza. Thank you very much. I'm oh, sorry. Köszönöm. Uh, Madame Koenig. Uh... König asszony. Üdvözlöm ismét a parlamentben. Három kérdés először is az olasz választásokra kitérve. Aggódik-e amiatt, hogy a választást olyan párt nyerte meg, amely a Bélint ellenzi? Ha van elképzelése ezzel kapcsolatosan, nagyon érdekelne. Másodszor a La- lett RBMB bank ezen a héten a luxemburgi lányvállalata csődöt mondott, vagy erre készen állt, de az volt a nyilatkozat, hogy nem közérdek a szanálása, és nem szükséges. Miért? Ezt el tudja mondani? Illetve a banki unióra nézve, milyen jogi következménye van annak, hogy a luxemburgi bíróság az SRB döntésének vetette alá az a leányvállalat megszüntetését. A spanyol bizottságnak azt mondták el, hogy a Banco Popular vizsgálatának az eredménye 2018 elején állnak rendelkezésre majd. Most that the relevant EU regulation states that érdekelne, hogy mikor állnak majd rendelkezésre, mikor kerülnek nyilvánosságra ezek az adatok, hiszen a Banka Populár értékelését el kell végezni a szonálási intézkedés után, és ez már hónapokkal ezelőtt volt. Visszafelé válaszolok. A rövid bevezetőmben már említettem, hogy önökhöz hasonlóan mi is türelmetlenül várjuk a hármas variációt, remélem, hogy fe, reméltem, hogy február-márciusban létrejön. Hát már március vége még nincsen, úgyhogy még a március működhet. De e, rögzítettük, hogy az értékelésnek minél hamarabb meg kell történnie, de hát nem mérjük és nem tudunk többet tenni, mint sürgetni ezt. Legutóbb áprilist hallottam, de most már nagyon óvatos vagyok, Legutóbb ugye februárt is ígértek az olasz választások. Önhöz hasonlóan a különböző tagállamok választásait figyelve persze a szavazóknak joguk van véleményt nyilvánítani. Én nem akarok erről véleményt formálni, majd kormányt alakítanak és meglátjuk, ami bankot illeti. nemzeti, tehát a tagállami kollégáinkkal közösen 2017-ben, sőt már 16-ban szó volt arról, hogy a bank a lett gazdaság szempontjából nem kritikus funkciót tölt be, sem pedig az unió egész szempontjából nem fenyegeti Lettország pénzügyi stabilitását, mivel a banknak elég sajátságos üzleti modellje volt, több mint 80%-ban a betétek nem európai állampolgároktól származtak, a többségük orosz, ukrajnai, tehát a független államok közösségéből származtak, és nagyon korlátozott volt ennek a kapcsolatnak a kihatása a lett gazdaságra, ezért amikor csődközelbe került ez a bank, azért ez a döntés született, hogy a szanálási tervet meg kell vizsgálni, és nem változott az álláspontunk. Európai szanálási rendszerünk van, a BRD, de az egyes fizetésképtelenségi jogszabályok nemzeti szinten fogalmazódnak meg. A luxemburgi bíróság az alapján döntött, hogy a bank fizetőképes, jó helyzetben volt, egyébként nagyon kicsi bankról beszélünk, jó minőségű eszközei vannak, de a likviditása megszűnt, mert nem tudnak amerikai dollárban denominált eszközöket likvidálni, vagyis nem volt olyan helyzetben a hatóság, hogy felszámolásra utasítsa a bankot. Lettországban más a helyzet, a bank úgy döntött, hogy önkéntes felszámolásba kezd, most értekelik ezt az elképzelést, és valószínűleg érvényesülni is fog. Tanulság. A fizetésképtelenségi jog ezen területének a harmonizálása volna a jobb megoldás. Thank you. Köszönöm. Zéle úr, van kérdése? <laughs> Yes, yes, yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Én is pont erre akartam rákérdezni, ráadásul két szakbizottsági ülés zajlik párhuzamosan, mind a kettőn ott kellene lennem. Én Lettországból érkeztem, és én is a közelmúltban kialakult helyzettel kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni az RBLB bankkal kapcsolatosan. Ez a legnagyobb bank országban, de politikailag úgy döntettek, hogy nem rendszer szintű bank, vagy a jelentősége nem rendszer szintű, és az volt a megalapítás, hogy nem közérdek a bank életben tartása. Ezért a szanelesi mechanizmust nem indították el a kis eurozónás tagállamokat meg kéne kérdezni, hogy ilyen kis országokban a második vagy a harmadik legnagyobb bank nem okozhat túl nagy zavart a piacon, ami kiérdemelné a szanálást? Például a pénzmosás elleni funkció még mindig tagállami kézben van, Ilyen helyzetekben, amikor a, mint Lettország esetében a banki ágazat a nem lakossági banki kérdésekben is részt vesz, és a pénzmosás elleni kérdések nagyon fontosak, és felboríthatják a mérlegek egyensúlyát. Nem gondolja, hogy az a pénzmosás ellenintézkedéseket el kéne venni a tagállamoktól? hiszen ott van a szanálási mechanizmus, talán ezt egy kézben kéne tartani. Köszönöm. Question wouldn't, would it mean that the largest or the second... Nos, a kérdése az volt, hogy egy nagyon nagy bank, egy nagyon kis ö, ö, tagállamban ö, ö, soha nem fog tudni szanálódni. Hát nem tudom. Az ABLB nagyon sajátos jellegű bank volt, mert alapvetően, hogyha megvizsgáljuk, és erről beszéltem korábban, a több mint 80%-a a betéteknek nem ottani lakosokból származott. Úgyhogy mondhattuk azt, hogy olyan bankról volt szó, amely nem volt igazán integrálva a lett gazdaságba. Sem magánháztartások, sem hitelek vonatkozásában a lett gazdaságnak. Európai normák szerint elég kicsi bank volt, és a kisbankok általában csak akkor tartoznak ebbe a kategóriába, hogyha integrálódtak a gazdaságba. Úgyhogy a döntéssel teljes mértékben egyetértettek mind a lett, mind a Luxemburg kollégák. A második dolog, ami a pénzmosási funkciót illeti. Európai vagy nemzeti szinten nem a mi feladatunk, mert semmiképpen nem a mi feladatunk, tehát a szanálási testet feladata ez. Minden esetre mellette szól, hogy az ilyen hírnével kapcsolatos kockázatok vonatkozásában mindenképpen szükség van ennek megítélésére, ennyit mondanám. Thank you. Um, so it's more than... Köszönöm. Több mint három éve hoztuk létre a szanálási testületet, és mi korábban volt a másik bankunió és többi intézmény felállítása. És nagyon sokan teszik fel a következő kérdést. Olaszországban azt tapasztaltuk, hogy a dolgok nem teljesen normálisan alakulnak, mert megint állami támogatást kaptak, annak ellenére, hogy megígérték, hogy már nem lesz állami támogatás a bankunióban. Aztán az volt a bankó populár esete, ahol azok az adatok, amelyekkel rendelkeztek az intézmények, hogy megoldják a kérdést, nem voltak elegendőek. De aztán szerencsére találtak valakit. Working because relatively small bank... És megoldódott a probléma. Aztán a probléma a pénzmusás volt egy relatíve kis banknál, és a hatóságok nem tudták eldönteni azt, hogy Ki az, aki a bankról azt állítja, hogy tönkre megy, vagy azon az úton jár. A kérdésem a következő. Működik-e a rendszer úgy, ahogyan azt megértük az állampolgároknak? Végül pedig el tudják mondani nekünk, mint jogalkotók, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy a rendszer normálisan működjön? Tehát egy listára várok öntől. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Hagy tisztázzam a Banco Populára esetét. Ott azt mondtam valamikor, hogy még abban az esetben is rájöttünk arra, hogy az adatok fontosak lettek volna, de nem voltak azok, mert volt egy vevő, aki hajlandó volt felvásárolni, úgyhogy ez így érdekessé vált. A Banco nagyon sok esetben föl lehet hozni érvelésként, de mindenképpen a szabályok értelmében történt minden. A kívánság listámon még mindig van azért ezzel kapcsolatos kérdés. Aztán ott van a lett eset, az is ott van. Vagy legalábbis részben, amit már korábban is elismertünk, Nevezetesen van egy európai állás megoldási probléma kör, de a fizetésképtelenségi probléma nemzeti hatáskör. Vagyis nemzeti törvények vonatkoznak rá, úgyhogy ebben az esetben, ha egy bank nagyon sajátos helyzetbe kerül, nagy valószínűséggel nem tudunk olyan határozatot hozni, amely könnyen beilleszkedik a nemzeti ö, törvényekbe. Az umbrella a következő, amivel foglalkoznunk kell, ez nem kívánságlista tétele. Itt szükség van a rugalmasságra, de arra is, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egy év alatt nem sikerül megoldani ezt a kérdést. Időbe fog telni, de minden esetre jó irányba halad. Lehetne hosszabb kívánságlistám is, de a fizetésképtelenségi törvény, a finanszírozási kérdés, ezzel foglalkozni kell. Aztán a BRD probléma, hogy ne kelljen egy új jogalkotói csomagra várni, bár ez is a kívánságlistám része. Tehát akkor mondhatom azt, hogy a fiam sokkal hosszabb kívánságlistát szokott összeállítani, úgyhogy kérem ön is hasonlóképpen járjon el. De hát önnek nagyon sok kívánsága volt, mert ez a szerepem. Hát a jogalkotásban először csak egy dolgot kell szeretni, és utána jöhet a következő. Na hát erről elég hosszú, hosszú vitát folytattunk már. Úgyhogy most nem folytatjuk inkább. Yes, Siderem úr. Parancsoljam. Köszönöm szépen, köszönöm Kőnik asszonynak és a bevezetőjét és azt is, hogy rendelkezésünkre állt, és válaszokat ad nekünk. A GUE kicsi frakció, néha nehéz a szavunkat hallatni itt a parlamentben, de a szanálási hatóság kompetenciái nagyon is érdekelnek minket, és szeretném én is jelezni a zöldeknek, hogy nekünk is vannak kívánság listáink. Nagyon sok mindent hallottunk itt, az enyémek inkább ilyen utókövető kérdések. Talán kaphatnánk egy kis beszámolót vagy tanácsot öntől, mi szerint. Ön említette a BRD-nek az át fogalmazását, módosítását. A kérdésem az, hogy egyéni bankok számára minimális követelményeket, releket megszabnak, vagy sem? Ezen kívül. Ön mit gondol? A bizottságnak a javaslata a VRRD-t illetően megfelelő-e, vagy önök a szanálási hatóság részéről többet vártak? A második kérdésem arról vonatkozik, ön mit gondol? Szerintünk nagyobb transzparenciára lenne szükség a bankok esetében. Ön mit gondol erről? Köszönöm a kérdéseket. Ami a BRD 2-t illeti. És itt az eredeti csomagra utalnék, meg kell mondanom, hogy egyértelműen két dolgot vetett fel mindenki. Az egyik a cliff hatás, a a G-szipszek, az O-szipszek vonatkozásában hogy mi a helyzet a minimumokkal az egy adott tagállamban, vagy az összes tagállamban ez az, ami minket érint. A második rész nevezetesen, ha azt szeretnénk, hogy a bankokat szanálni lehessen, ehhez szükségünk van arra, hogy az emra az összetett voltát is vizsgálja a csoportnak, és ez azt jelenti, hogy a legrosszabb esetekben nincs hitel, mert előfordulhat, hogy az ember nem akar, vagy nem tud belépni, vagy kivásárolni valamit, ha csak nem hoz létre további problémákat. Hát ezek a nehezebb problémák, hogy Gigöz úr szavaival éljek, végtelen lehet a lista, de mindesetre több rugalmasságra van szükség, illetve annak tisztázására, hogy a belső emra kérdésével foglalkozunk. Beszélhetünk emráról egy csoport esetében, azonban ezt másképp is elnevezni, és a jelenlegi szabályozást megvizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy vagy túl szigorú, vagy túl ambíciózus. Köszönöm. Már Válli a győztes. Köszönöm. Köszönöm Ramonnak amiket mondott. Nyilván a lehető leg egyértelműbb helyzetet kell teremteni, úgyhogy engem ez rendkívül módon érint. Két kérdésem van. Az első a következő. Az emrel kapcsolatban, a különböző modellek esetében, a amikor is a hitel kockázatot ki kell számítani a magyar, a, bocsánat, az európai rendszerekben, hogyan történik mindez. Aztán arra a tapasztalatra utálnék, amely a készpénzekre vonatkozik vannak eléggé ijesztő adatok a piacról, ezt már a kollégák is említették, itt a derivált termékekre gondolok, a származtatott termékekre, Ezer milliárdról beszélünk itt, és itt ugye a nagy ö, ö, német és francia banki csoportok érintettek. Tehát szeretném megtudni, hogy hogyan értékelik ezt komolyan, mint problémát, mert szerintem ez egy sziszt, ez rendszer szintű probléma. Azt hiszem, hogy előfordul, hogy egyes ágazatokról elfeledkezünk ebből a szempontból. Köszönöm. I can assure you that we are not forgetting about them, but... Biztosíthatom önt arról, hogy nem feledkezünk el róluk. Ezzel a kérdéssel azonban már korábban foglalkoztunk, korábbi üléseken. És elsősorban a felügyelő feladata, hogy a hitelkockázattal foglalkozzon, azzal kapcsolatban, hogy megvan a megfelelő tőke. Ami a nem likvid eszközöket illeti, és a származtatott termékeket, ezek nem feltétlenül ugyanazok, illetve a szanálhatóságot, nyilván ezt is meg kell vizsgálni. Rendkívül érdekes munka folyik most, amiben aktívan részt veszünk mi is, amikor is megpróbáljuk eldönteni azt, hogy hogyan lehet szolvens módon ö, megoldani ezeket a származtatott termék csalókat. Tehát, kérdés, vannak-e még ilyen-olyan eszközök? Hogy egyrészt a felügyelő feladata ez az értékelés szempontjából, ott szerintem jó munkát végeznek, illetve nekünk is el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan vizsgáljuk meg egy intézménynek a szanálás során az egyes portfólióit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Barbara Kappel. Elnök úr, Kőnik asszony, ő, ön már említette a non-performing lónokat, a nem teljesítő kölcsönöket, és azt mondja, hogy kellene egy ös-európai központ ezek kezelésére, bár tudom, hogy nagy az ellenállás Európában, hiszen ez azt igényelni, hogy a bankok keretében szisztematikusan leépítsék kötelező módon a rizikót. Ugyanakkor ön nem támogatja azt, hogy a bankok megmentésére külön alap jöjjön létre. Ön ö, több minden intézkedést javasol ezzel kapcsolatban, és azt szeretné, hogyha a saját tőkére vonatkozó rendeletet módosítanának, vagy pedig az NPL-eket szabályoznak másképpen. Ma már szó esett arról, hogy az NPL kölcsönökre 950 milliárd eurót költünk évente. Nem lenne jó, hogy mielőtt további kockázatos hiteleket vesznek fel a bankok, valami lépéseket tennénk. Görögországot és Olaszországot illetően semmiféle intézkedéseket nem tettünk annak érdekében, hogy az NPL-ek számát csökkentsük. Nem magyarázható válság részben ezek magas színvonalának köszönhetően? We are strong. Megpróbálok először válaszolni a kérdésre, majd megmagyarázom, hogy miért ajánljuk melegen az európai betét biztosítási rendszert. Nos, ha megnézzük a rendszert, vannak egy, ö, egyes ö, ö, felügyelő rendszerek, és az emberrel kapcsolatban az egyik kérdés az volt, hogy a befogadó ország szempontjából mi történik, ha nem jár sikerrel a bank ö, csoport, és valaki elfeledkezik erről, akkor nemzeti szintű a probléma, a betéteket nemzeti szinten kell fedezni, ha valami mellé megy. A szanálás viszont európai szintű. Ha viszont tényleg bankuniót szeretnénk, ilyen kereteket létrehozni, a betét garancia rendszerrel, a fizetésképtelenségi rendszerrel, stb. stb. annak európainak kell lennie, hogy ne teremtsünk olyan helyzetet, amikor nemzeti szintre kerül minden. Azzal egyetértek, ön, amit ön mond, de bizonyos mértékig nem. Mert azt nem mondanám, hogy eddig nem történt semmi az NPLX szintjén. Szerintem a tagállamok foglalkoztak vele, persze mindig lehetünk ambiciózusabbak, mondhatjuk azt, hogy többnek, gyorsabban kell történnie, és nagyon örülnénk, hogyha a bizottság kicsit jobban koncentrálna erre a kérdésre, A kérdés az, hogy várjuk meg, amíg az egyik lezárul, aztán kezdjük a, tő, a következőt, vagy próbáljunk meg egy kicsit előrelépni. Legalább egy lépést tegyünk előre, de majd meglátjuk, hogy alakul a vita. De végül is egy alapvető rendszernek mindkét lábra szüksége van. Danuta Hubner. Köszönöm szépen, Danuta Hubner. very much, eh, Madam Kenny. Köszönöm. Elnök úr, asszonyom, mindig nagy öröm hallgatni önt. Szeretnék visszatérni az MLR-re, és a, a, főleg a Brexit kontextusában. Ugyanis az eddigi eszközök az MLR vonatkozásában már nem lesznek használhatóak. Az 50-es cikk, az 55-ös cikk értelmében már nem járulhatunk el. A kérdés az, hogy mi a megoldás az új, illetve a már létező szerződések esetében. A második kérdésem a memorandumra vonatkozik, mint eszközre, a módosított BRD-re. Bocsánat. Moratórium bocsánat, bocsánat. Egyébként a memorandum sokkal szebb szó, mint a moratórium. De az iparágaktól nagyon sokat hallottunk erről. És ha megnézzük a különböző politikai frakciók képviseltében beadott módosítókat a kollégák tollából, gyakorta arra irányulnak a megjegyzések, hogy talán ez az eszköz nem is olyan hasznos. De aztán, ami a felügyelőt illeti, mégiscsak hasznos eszközre ez. Ön hogyan látja ezt? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Először hadd válaszoljak a Brexit-tel kapcsolatos kérdésére. Tavaly már beindult ez a folyamat, és az idén folytatjuk, hogy mondogatjuk a bankoknak, hogy készüljenek fel erre, Nagyon sok állampapír az angol törvények értelmében került kiadás, és ezek nem lesznek már emel biztosak. Valószínűleg vannak ilyen klauzák a szerződésekben, de ez volna minimum, amire szükség van. Végül kötelező jellegű elismerést szeretnék inkább, ahogy ez most is van, hogy az Egyesült Királyság elismeri az állásfoglalásunkat, ugyanúgy, mint ahogy mi is az ő határozatukat, de pillanatnyilag csak azt tehetjük, hogy figyelmeztetünk mindenkit arra, hogy a minimum az, hogy ilyen szerződéses klauza legyen, ha meg nincs, valami hasonló legyen. A második kérdés a moratóriumra vonatkozott, mint eszközre. Mi úgy gondoljuk, hogy a moratórium rendkívül értékes, nem olyan eszköz, amelyet mindig föl lehet használni, de az eszköztárban jó, ha ott van, egyes esetekre. Hogy lehetővé tegye, hogy a bank a szükséges likviditást létrehozza, hogy elkerülje a további nehézségeket. Ebben az esetben mi, mint hatóság, azt mondjuk, hogy ez nehéz eszköz ez, de ha el akarjuk kerülni a bukást, akkor csak felhasználhatjuk. Ezért egy szélesebb hatája rendelkező eszközt kértünk, és ennek a betétekre is kell vonatkoznia. Nem föltétlenül tudja megakadályozni a pénz kiáramlását, és tudatában vagyunk annak, hogy az iparág bizonyos területekre koncentrál. Ezek mind-mind kivételek lehetnek a moratórium alól, mert ezek lehetnek biztosítékkal rendelkező szerződések. De nem könnyű ez. Ez olyan eszköz, amely kevésbé jelentős esetekre áll rendelkezésünkre, amikor esélyt akarunk adni a banknak, hogy ki kerüljön a nehéz helyzetből. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pervons Berez következik. Köszönöm a szót. A lett bank esetére szeretnék visszatérni. Beleértve azt is, mert úgy gondolom, mindent még nem vizsgáltunk meg ebben az esetben, hogy az ÖSSM-mel hogyan folyt le a dolog. Mert a dolgok nagyon gyorsan zajlottak, az előző esetekben legyen az az olasz vagy a spanyol, Kérdéseink voltak azzal kapcsolatban, hogy egyes információk hogy kerültek az ÖSSM és az ÖSMI között Egyetlen nincs meg az összes adatunk, eh, hogy utána nézzünk, hogy valóban mi történt. Másodszorban. Ön azt említette, hogy utána kell nézniük a bank eh, hírnevének. Azt hiszem így válaszolt nagyjából az egyik korábbi kollega kérdésére. Megnéztem a rendeletet, és a hírnév egyetlen egy alkalommal szerepel benne, de egyáltalán nem abban az értelemben, ahogyan ön azt alkalmazta. Hogyan mehetnek ebbe az irányba annak érdekében, hogy a Zsák utcából valahogy kitörjenek, ha a különböző banki létesítmények tevékenységét a, a pénzmosáson keresztül kell vizsgálniuk. Tehát a hírnevet használta, mint szót. Gondolom máshol az üzleti modellt, de pontosabban hogyan lehet fogalmazni? Beleértve az összeszemmel való vitájukat is, hogy ezen túl ez az eszköztárhoz tartozó. Kell valami útmutatás, hogy meg kell változtatni a törvényeket? Végül is a lett eset ezeket a kérdéseket veti fel, hogy a kompetencia a pénzmosás elleni harc terén hova tartozik? Európai szintre vagy tagállami szintre? Az SSM és az SAB közötti kapcsolatra vonatkozó kérdés, az első, alapvetően ugyanakkor tájékoztatnak minket, mint amikor megjelenik az amerikai sajtó hír. És abban csak az áll egyébként, hogy gyanúsítottnak minősítik, még egyelőre nincsen ítélet. Az SSM-mel kapcsolatos, már való kapcsolatunk kiváló volt, ebben az esetben már a kezdetek kezdetén szoros volt az együttműködés közöttünk. Úgyhogy szerintem ez nem hiányzott. Aztán említettem azt is, hogy meg kell vizsgálnunk szélesebb körben is a helyzetet. Egy bank hírneve nem az, ami alapján azt mérjük, hogy megbukik-e vagy sem. Azonban a munkatársainkat mindig arra ösztönözzük, hogy amikor megvizsgáljuk a bankokat, nem csak a számok alapján kell minősíteni. Meg kell nézni az üzleti modelljüket is, felkelteni a kérdést, hogy van-e valamilyen kockázat annak, hogyha valami beindul, akkor az gyorsan fog bekövetkezni. Ez egyértelműen nem a mi területünk, az SSMI, a bűzleti modell kérdése, hogy ez teljesen beleillik-e a vezetésbe. De hát semmiképpen nem lehet káros, hogyha feltesszük a kérdést, hogy milyen a híre ennek a banknak. A pénzmosás elleni harc nemzeti hatáskör. És végül is a jogalkotó dönt arról, hogy maradjon -e ezen a szinten, vagy emelkedjen ne európai magaslatokba. Az útmutatások esetében azt hiszem, inkább a felhívásra gondolnék, hogy tudjanak róla, hogy ez valóban veszélyes lehet a bank számára, és hát nem igazán látom, hogy a mi munkatársaink mi többet tehetnének ennek érdekében. Köszönöm. Kicsoszor, köszönöm szépen, elnök lenne egy kérdésem a görög bankrendszert illetően, én Görögországból jövök, és úgy gondolom, hogy egyre javul a bankrendszer, sikerül lassan legyőzni a 2015-ös válságot, lassan, de biztosan. Ennek ellenére még elég sok ö, probléma van, nagyon sok NPL nem teljesítő, hitel, Önök hogyan sikerül önöknek hogy sikerül megbírkozni a görög bankrendszer problémáival? Van egy korai figyelmeztető rendszer, vagy követik az általános szabályokat, nincs külön szabályrendszer Görögországra? Kérem, árulj el. Én mindig próbálom elkerülni az ország specifikus rendszerekre vonatkozó kérdéseket, de ha megnézi az MREL döntésünket, illetve a szanálási tervünket, akkor láthatja, hogy nincsenek kötelező érvényű MREL döntések olyan országokban, olyan bankokra, ahol még újra átalakítás folyik. És ahol kizárt dolog, hogy azonnal eredményt érjenek el. Ezt figyelembe véve minden egyes bank, amely a mi hatóságunkhoz tartozik, vagy szanálásra van szüksége, annak előbb teljesítenie kell az emreleket, a minimális követelményeket. Köszönöm szépen. Elnök Fernandes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a parlamentben. Szeretném elmondani, hogy én is ugyanilyen türelmetlen vagyok, mint ön és más kollégák, hogy megismerjük a Deloitte véleményét az adósok kezeléséről és hát türelmetlenkedünk, de ön talán eh, nagyobb nyomást tud gyakorolni a tanácsadó cégre, hogy minél hamarabb elkészítsék a véleményt. A kérdésem az eh, ABRB-hez eh, kapcsolódik. Beszélt arról, hogy javítani kell és harmonizálni a fizetésképtelenségi szabályokat hogy könnyebb legyen az értékelés azzal kapcsolatosan, hogy egy intézményt fel kell -e számolni, vagy szanálni kell. A fizetésképtelenségi szabályok mellett kellene betétvédelmi, betétbiztosítási rendszereket is kidolgozni, közös rendszereket, olyan eszközökkel és politikákkal, amelyek a mostani megosztott politikák helyére lépjén, lépnének. Ez alapján lehetne jobban értékelni, hogy mi történne egy bankkal, amely nehézségbe kerül. Érdekelni, hogy az evészsel kapcsolatos tárgyalásokat hogyan látja, és hogy milyen mértékben, vagy hogyan értékel bizonyos javaslatokat, amelyek eh, a nemzeti biztosítók, viszont, biztosítások viszontbiztosításain alapulnak. A 2024-es eh, szanálási alap egyrészt eh, nem csak, hogy kiegyenlítetlen kezelésen alapulnak, hanem bankonkénti mérlegelésről beszélünk. Amikor nemzeti biztosításokról beszélünk. Véleményem szerint nem indokolt ez a bankonkénti mérlegelés, és nagyon agasztó helyzetet idéz elő. Andi the Deloitte. A Deloitte jelentést, illetve nem tudok mit mondani. Mi is várjuk. Csak úgy, mint a befektetők a Banco Popular befektetői is várják, de más nem tehetünk, mint a Deloitte-nak mondjuk, hogy várjuk türelmetlenül a döntésüket. Az ABLV t illetően harmonizing the insolvency law in the sense a fizetésképtelenség bejelentéséhez kapcsolódó törvényeket kell alkalmazni, a nemzeti törvényeknek azonban bele kell illeszkedniük a szanállási keretbe. És biztosítani kell, hogy a szanáláskor is hasonló eredményt kapnak. Aztán az etiszt illetően több mint egy fizetésképtelenségre vonatkozó opció elérhető. Tehát, ahogy mondtam, e Európai Unió szinte 19 különböző eljárással szembesülünk. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen egy ilyen kölcsönös kölcsönnyújtási rendszer, hitelnyújtási rendszer. Mi jelenleg technikai munkát végzünk az EDIS-t illetően, de nem vagyok olyan helyzetben, hogy kommentáljam specifikusan a helyzeten, ezért csak általános megjegyzésekre korlátozó magam. Szükségünk van egy egységes eurózónás terre, egy biztonsági hálóra a betéteket illetően, és tehát csak általánosan tudok válaszolni. Thank you. Uh, sorry don't know. Ah, again, Pervans, Beres. Pervans. Igen, még mindig spontán hozzászólásokon ott van, de ez még nem az, ez még a frakciók hozzászólása. Úrtasom úr, köszönöm szépen, König asszony. Csak röviden, ha jól értettem, akkor a moratóriumot illetően még szanálás előtt szeretné, ha ez az eszköz alkalmazható lenne. Nyilvánvaló, hogy egyetértünk ebben, és a bankó populár esetében is egyetemű volt, hogy a likviditásnak a gyors hanyatlása kor ez hasznos lett volna. De miért nincs egy kötelező határ az alárendelt kintlevőségekre, mert jelenleg ebben a házban erről folyik a vita, hogy kellene egy ilyen kötelező érvényű küszöb. A moratóriumot illetően nem tudok válaszolni, no comment, az emrel illetően, hogy legyen kötelező küszöb, mi mindig is azt mondjuk, hogy az alárendelteknél kellene, hogy legyen, de ez egy banki döntés. Tehát itt nem igazából arról van szó, hogy legyen egy kötelező küszöb, mert ha megszabunk, akkor, megszabjuk, akkor úgyis olyan magasra teszik, hogy mindig alatta maradhassanak. Köszönöm, Berlüke. Königasszony én is szeretnék az Európai Számvevőszék jelentésére kitérni. Ön nagyon sok mindent mondott erről, de azt is mondta, hogy a szanálási hatóság most épül ki. Ennek ellenére a kérdés fölmerül, önnek a hatóságot, illetve mik a prioritásai. Engem megtöbbentett, hogy a számvevőszék azt mondja a jelentésében, hogy a szanálási hatóság nem tudott kritikát gyakorolni minden egyes bankot illetően, az alapfunkcióikat illetően, amelyek a hatóság alá tartoznak. Hát úgy gondoltam volna, hogy ez a minimum, amit a hatóságnak tudnia kell. És mindig készen kell állni a hatóságnak arra, hogy bármely bankot, amely önök alá tartozik, az alap kritikus funkciókat uh, tudjanak nyilatkozni, vagy a számvevőszék tévedett. A másik kérdésem, a számvevőszék azt mondja, hogy önök azt állapították meg, hogy nem minden egyes uniós tagállamban valósították meg az európai kötvényekre vonatkozó irányelvet. És ezt megpróbáltak eltussolni. Most mi, mint jogalkotók, persze nagyon érdekeltek vagyunk ebbe, nevesítse kérem, melyek azok az országok, ahol nem valósították meg valóban gyakorlatban. Láthatta az arcomon, hogy a második kérdéstől egy kicsit összezavarodtam. Talán érdekes eh, volna újra olvasni a számvevőszéke jelentést, mint korábban elmondtam, és eh, válaszolok az első kérdésére. A bíróság 2016 második felében, 2017 elején végezte a vizsgálatát. Az EBA akkor még mindig a kritikus funkciókon dolgozott, mi pedig azon, hogy feltérképezzük a kritikus funkciókat a bankokban. A 2017-es szanálási tervek, amelyek a legfrissebbek, ezek, ezek esetében a kritikus funkciókat minden egyes bankban értékeltük, de hát ugye a banki üzlet nagyon kritikus és összetett. Feltettük a kérdést, hogy lehet, hogy ez kritikus funkció, de 2018-ban még mélyebben meg kell ezt vizsgálni. Tehát 2016-ban a bíróságnak mindenképpen igaza volt, hogy minden kritikus funkciót nem térképeztünk fel. 2017-ben azért egy kicsit viccesnek tartottam az iparági dialógusban, amikor azt mondtam, hogy a bankoktól önértékelést kérünk a kritikus funkciók tekintetében, és nagyon nagy bankok jutottak arra, hogy két-három olyan funkció van, ami kritikus lehet, és nagyon kis bankoknál 50 vagy még több kifejezetten kritikus funkciót állapítottak meg, tehát nagyon megosztottak voltak a vélemények, és már 2017-ben az volt a megközelítésünk, hogy próbáljuk ezt egységesíteni, mik az igazi kritikus funkciók, amiket nem lehet helyettesíteni, és csak ezekkel kellene foglalkozni. Itt a 2016-os bírósági határozatot végül is tudtuk orvosolni. A 2016-os prioritás az volt, hogy áttekintsünk az, az egyes banki csoportokat. Az én értelmezésem az, de lehet, hogy tévedek. Elnézést, de nem az Edisről van szó. Guarantee systems have been implemented in a bentét garancia rendszereket végrehajtották minden tagállamban, legalábbis én így tudom. A betétgarancia rendszerek rendelkeznek bizonyos eltérésekkel. Bizonyos tagállamok a híres 11-es cikket építették, be, a többiek pedig egy egyszerű befizetési boxot hoztak létre, de én abból indulok ki, hogy van egy betétgarancia rendszerünk, és annak az ellenőrzése, hogy egy irányelvet végrehajtattak-e megfelelően egy tagállamban, olyan feladat, ami a bizottság feladata, hogyha bizonyos hiányosságokat találnánk, akkor a bizottsághoz fordulnánk, és azt mondanánk, hogy ezt találtuk, vizsgálják meg. Megkérhetném, hogy írásban is válaszoljon a kérdésemre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezárhatjuk ezt a pontot. Nagyon tartalmas volt ez az eszmecsere. Köszönjük szépen, és várjuk a párbeszéd folytatását és a következő lépéseket is előre szeretnénk, szeretnénk irányozni a jogalkotási munkában. Köszönöm. I have also done it. Yeah, I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 far uh, broader ambitions, uh, but this specific part uh, is basically... Ez a rész alapvetően állandóvá tenni a 15%-os normál minimális adómértéket. 1992-ben született erről megállapodás, azóta sokszor meghosszabbították már. Most a bizottság állandósítani kívánja. Nem különösebben ellentmondásos célkitűzés ez, hiszen a szokásos 17%-os átlag áfa mérték alatt van. Én is azt gondolom, hogy a 15% az megfelelő. Üdvözlöm ezt az ötletet, hogy állandó rendszerré váljon ez. A jelentés erről szól, alátámasztva a bizottság javaslatát. A tagállamokat arra szólítom fel, hogy a teljes a cselekvési tervet valósítsák meg. Ez egyébként nagyon fontos rendelkezéseket is tartalmaz, de ez nem ennek a rendeletnek az összefüggésében kerül majd szabályozásra. Összességében itt az a cél, hogy pozitív véleményt nyilvánítsunk a bizottsági javaslatról, amely állandósítja a 15%-os minimális áfa mértéket. Az árnyékaimat nem látom. Mr. Zile, ah yes, sorry. Zile úr, itt van. Uh, Köszönöm, elnök úr. Sanders Moons kolléga nevében szeretnék elmondani néhány kérdést. Lunas úr, ahogy ön is elmondta, megállapítja, hogy 92 óta hatszor meghosszabbította már a bizottság ezt az áfa mértéket. Egyetértünk azzal a konzultációs bizottsági véleménnyel, hogy állandó rendszer legyen ebből. minden tagállam a legalább 17%-os standard rátát alkalmazza, üdvözöljük ezt az álláspontot, ugyanúgy, ahogy ön is kifejtette. Köszönöm. Thank you. Um, other comments? Van-e további észrevétel, pervans elnök úr, előadó úr? Köszönjük ezt a javaslatot, gondolom hangulag el is tudjuk fogadni megragadnám az alkalmat arra, hogy konszolidált rendszerre van szükség. Bizonyára emlékszik, hogy konszenzusos volt ez a szöveg, de azért vannak sürgető kérdések. A, az áfa csomag elfogadása kapcsán, hogy az átmeneti áfa rendszert magunk mögött tudhassuk, hiszen még mindig ezt alkalmazzuk, és remélhetőleg most már nem kell visszatérni erre a minimális adómérték kérdésre évről évre. Nincsen kérés, az elemvetések határideje 21 naptári nap a jelentés közrebocsátatása után, tehát ez két nap múlva, március 23-án lejár, és a plenáris elé áprilisban kerül a téma. Lezárhatjuk az ülést, a következő ülés hétfőn lesz, 26-án, 3 órakor, majd kedden délelőtt. Emlékeztetnék mindenkit, hogy holnap fél háromkor közös ECON költségvetési workshopot tartunk a költségvetési kapacitásról az eurozónában. akik a Bankunió munkacsoportban dolgoznak, vagy az MPL-en, ők holnap találkoznak majd, igen. Daniel Nui pedig a szakbizottság előtt jelenik majd meg hétfőn. Köszönöm szépen, lezárom az